Dear colleagues, it is uh, time to start. Most kollégák, ideje elkezdeni. Először is szeretném üdvözölni Carmen Novella biztos urat, aki eljött körünkbe. Kezdjük azonnal a megbeszélést, annál is inkább, mert nem túl sok időnk van. Biztos úrnak ötkor el kell mennie, azt kértük a biztos úrtól, hogy jöjjön el azért is, mert meg kell vele vitassunk az EU fajok sokféleségi politikával kapcsolatos kérdéseket. Ahogy szokásos, egy nyitó nyilatkozattal kezdi a biztos úr, és aztán az első kérdéskör következik a koordinátorok bevonásával, és aztán a biztos válaszol, ez a második kör. Azzal kezdem, hogy megadom a szót a biztos úrnak, hogy tartson meg nyitóbeszédét, és aztán folytatjuk majd a tervek szerint. Thank you very much, Joe. Nagyon köszönöm, Giovanni, kedves elnök úr, tisztelt képviselők! Először is nagyon köszönöm, hogy ismételten e, itt üdvözölnek a szakbizottságban, hogy e, a State of Nature in the EU jelentésről beszámolhassak önöknek. A bizottság ezt néhány héttel ezelőtt terjesztette elő. Mivel ez a jelentés kulcsfontosságú a Nature-rel kapcsolatos jogalkotás felülvizsgálatában, illetve a biodiverzitási stratégia félidős értékelések szempontjából ezekről is beszól, beszámolnék néhány szóban. Nagyon jó eszmecserét folytattam májusban a csúcson a miniszterekkel, Úgyhogy nagyon jó alkalom számomra most, hogy az önök véleményét hallgathassam meg ebben a témában és másokban is. Nézzük először is a jelentést. Olyas valami ez, amire nagyon büszkék kell, hogy legyünk. A legambíciózusabb adatgyűjtésről van itt szó az EU részében, a, az EU részéről, az élőhelyekről, fajokról, és hála a tagállamok és az európai intézmények gyümölcsöző együttműködésének született meg. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség milyen sokat segített az adatok összegyűjtésében, illetve értékelésében. De hát mit is ö, tudunk meg ezekből a számokból, és milyen következményeket vonhatunk le belőle? Az európaiak már évszázadok óta a tájak, illetve a természet alakulását befolyásolják. Azonban az elmúlt évszázadban ez felgyorsult, hiszen intenzívebb mezőgazdasági termelés, az infrastruktúrális fejlődés, a városok növekedése, illetve a szennyezés is rendkívüli módon befolyásolták a természetet. A kiinduló pontunk eh, a jogalkotáskor az volt, hogy a további eh, helyzet eh, romlást megállítsuk, és ha egy mód van rá, visszaállítsuk a természetes élőhelyeket, ahol csak lehet. Célunk az volt, hogy hosszú távon biztosítsuk a túlélést a természet számára, hiszen ettől függ a mi életünk is. Igen, nagy kihívás ez. És biztos vagyok benne, hogy még ma is igaz. A nature, vagyis a természet nem igazán mindig gyorsan reagál azokra az intézkedésekre, amelyeket foganatosítunk. A jó hír azonban az, hogy az irányelvek végrehajtása már kezd eredményeket mutatni. Például vannak olyan madárfajok, amelyek kezdenek visszatérni hozzánk, illetve a természetes élőhelyekre hozott intézkedések is kezdenek pozitív eredményeket mutatni. A Natura 2000 hálózat, illetve a védett területek a legfontosabb részei ennek a jogalkotásnak. Itt azonban újabb jó hírrel kell szolgálnom. Azt tapasztaltuk, hogy igen, stabilizáló hatással vannak ezek a hálózatok a természetes élőhelyekre, és kedvező státuszt is hozhatnak létre. Azonban még egyáltalán nem ideális a helyzet, ugyanis egyre csökken a biodiverzitás, és nagyon sok faj és természetes élőhely szűnik meg nagy számban. Igaz, hogy a természetbe való befektetések, ahol ezekre sor került, jó eredményeket kezdenek bemutatni, mert mind a fajok populációi, mind a természetes élőhelyek kezdenek magukhoz térni. Ugyanakkor még nem elegendő az elért eredmények szintje, ahhoz, hogy az EU biodiverzitási stratégiájával megelégedhessünk. Mik is a legnagyobb problémák? Egyértelmű, ami a szárazföldi jellemzőket illeti, a mezőgazdaság hatása a legjelentősebb. Ami a tengeri fajokat illeti, a tengeri források kihasználása és a szennyezés, a vízszennyezés a legnagyobb negatív hatóerő. Vannak meglepő eredmények, de ennek alapján még jobban el kell gondolkodnunk azon, hogy melyek a megfelelő megoldások, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az egyik fontos terület az EU pénzügyi alapok kihasználása, hiszen rengeteg lehetőséget nyújtanak arra, hogy a Natura 2000 hálózatot megfelelően rendbe hozzuk, azonban teljes potenciális lehetőségeit még nem aknáztuk ki. A tagállamok vonakodtak az EU természetre vonatkozó jogszabályainak végrehajtásában is. A a természetes élőhelyekre vonatkozó írvanyelv jóváhagyását követően még 20 év táblatában sem mindenütt védik az összes Natura 2000 területet. Még mindig nagy a kihívás a tengereken is. De mivel a halászatér és a tengerészeti ügyekért is felelős vagyok, oda kell figyelnem ezekre a területekre is. Nagyon sok törvénysértés történt ezeken a területeken, és ezeknek kellemetlenek a következményei. Egyértelmű tehát, hogy további ö, erőfeszítésekre és új megoldásokra van szükség. Itt jutottam el a természet ellenőrzésére. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy Timmermans első alelnök úr és én is hangsúlyoztuk azt, hogy ez a bizottság nem kívánja csökkenteni az ambíció színikét a Natura jogalkotással kapcsolatban. Ezt több miniszter is kifejezte, egyébként illetve megősítette az informális tanácsülése májusban. Teljes mértékben tudom, ugyanakkor nagyon sok kényes pont kapcsolódik e kérdéshez, és egyre inkább egyre inkább érezhető a türelmetlenség is. Nagyon sokan ö, többször kérdezték, hogy mi lesz a madár világból és a habitat irányelvel. Azt tudom csak mondani, hogy be kell fejezzük a konzultációs és értékelő köreket, mielőtt elgondol, elkezdünk vitázni a következő lépésekről. A téma túl fontos ahhoz, hogy előre szaladjunk, anélkül, hogy pontosan mérlegeljük a kulcskérdéseket. Amit már most is elmondhatok viszont, hogy magas szintű kötelezettségvállalás érzékelhető a stakeholderek széles körében, nem csak a civil szervezetekben, hanem a gazdák és a szövetség, halász szervezetek, vadász és horgászszövetségek és vállalatok részéről, amelyek érintettek ebben az ügyben. Ezért bízom abban, hogy az értékelésünk révén nagyon észszerű gondolatokra támaszkodhatunk, amelyek aztán a legérzékenyebb és eredményesebb válaszokat nyitja meg. Azt is bizast mondhatom, hogy a tagállambeli kollégáim is támogatják a bizottság megközelítését, és remélem, hogy az önök támogatásával is számolhatunk. Ez a közkonzultáció július 24-én zárul majd, már több mint 200 ezeren válaszoltak, vagy éltek visszajelzéssel. Ez a legmagasabb, valaha legmagasabb tapasztalt részvétel bármely bizottsági konzultáción. Az előzetes ö, eredményeket október végén egy brüsszeli konferencián fogjuk bemutatni, ezzel erre meg is hívnám önöket. Ezt követően az eredményeket, a fitness csekre vonatkozó eredményeket 2016 elején szeretnénk beterjeszteni. A biodiverzitási stratégia időközi áttekintése is naprendre kerül. Ez kapcsolódik a State of Nature jelentéshez. A maga a stratégia az ősz második felében kerül beterjesztésre, figyelembe veszi az eddigi tett előrelépéseket, és az eddigi hiányosságot is számba veszi, annak érdekében, hogy a döntéshozók érzékeljék, hol van további erőfeszítésre szükség ahhoz, hogy az EU és globális biodiverzitás célokat 2020-ig teljesen tudjuk. Arra is jó lesz ez, hogy végig gondoljuk az ágazati szakpolitikai áttekintéseket és reformokat, mint például a KAP reformját, csak úgy, mint a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát. A midterm review eredményeit alapján lehet majd továbbvinni azt a folyamatot, ahol a globális fenntartó fejlesztési célok átfordíthatóak uniós cselekvéseké. Azt szeretném, ha a jelentés több lenne, mint egy egyszerű reflexió arról, hogy melyik célt találtuk el, melyiket vétettük el. Ennél többre van szükség. Egy értékesebb betekintést kell nyújtson abba is, hogy milyen kihatásai és költségei vannak annak, hogy nem tudjuk teljesíteni a terveket. Hangsúlyozza a fajok sokféleségének fontosságát az ökoszisztémákban, mint egyfajta természetes tőkét, amelybe be kell ruháznunk, miközben gyorsan kell beruháznunk. Ahogy nemrégiben a zöld hét során is megbeszéltük, világossá vált, hogy jelentős előlépések is születtek, ám ezek nem elégségesek ahhoz, hogy a 2020-as célokat hozni tudjuk. Sokkal nagyobb erőfeszítésekre van szükség, különösen abban, hogy a biodiverzitást integráljuk az ágazati politikákba és végrehajtásba, hogy itt tudjuk biztosítani, hogy teljes értéke megragadható legyen, és ne csak folyton leértékelődjék, ahogy gyakran történik. Tudom, hogy az Európai Parlament is terbe vette, hogy saját kezdeményezésű jelentést ír a témában, üdvözlöm ezt, újra kell indítanunk a lendületet ahhoz, hogy a 2020-as célok megvalósuljanak, csak ha együtt tudjuk megjelenteni a fenntartható fejlesztés, azaz a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi aspektusokat a szakpolitikában, a három dimenzió együttes elővételével tudunk egészséges és sikeres Európát ö, létrehozni hosszú távon európai állampolgárok jövő érdekében. A fajok sokfélesége és az ökoszisztéma vonatkozó átfogó értékelés kell az egészségünk és jólétünk alapja legyen. Pontosan ez volt a témája annak a sikeres zöld hétnek, mely héten, ebben az évben zajlott le. Olyan téma ez, amely igen közel áll a gazdaság növekedés és munkahelyteremtési napirendhez. Végül engedjenek meg néhány személyes meglátást. Sok kis sziget a hazám, így jól tudom, mit jelent az, ha egy országnak korlátozottak a természeti erőforrásai, és azzal kell sáfárkodjon a jövő generációk érdekében is. Ebben az összefüggésben az elővigyazatossági elv kulcsfontosságú számomra. Jobb elkerülni, megelőzni a kárt, mint később sokkal nagyobb költséggel helyrehozni. A gazdaságunk, a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés sokkal tartósabb lesz és jótékonyabb, hogyha a természetet tiszteletben tartjuk, mint sem annak kárára haladunk. Ezért szeretném tovább folytatni az erős EU-s Nature jogszabályozást, és a State of Nature jelentés is meggyőzött ennek fontosságáról. Tehát mi együtt tudunk beruházni a természetbe, és a Natura 2000-es hálózatot is jobban tudjuk működtetni ezen elvek mentén. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a meglátásaikat, kérdéseiket. Commissioner Vella. Nagyon köszönöm, Vella biztos úr. Akkor nézzük az első kérdéskört. Igó Belet úrral kezdenénk a néppárt képviseletében, de szeretném már is elmondani, hogy kérem, mivel szűkös az időnk, csak két percben szóljanak. Ivo, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Biztos úr, üdvözlöm itt a szakbizottságunkban önt. Azt hiszem, nem kell utalnom a, a biodiverzitásra vonatkozó stratégiára, hogy mik a célok 2020-2050 távlatában. Nyilván ezen az úton fogunk járni, és meg kell egyeznünk abban, hogy nem szabad, hogy az ökorendszerek tovább romoljanak. Itt van a Nature a kezemben, el kell olvasnunk, és nyilván nagy örömmel halljuk, hogy vannak olyan madárfajok, amelyek már jönnek vissza, azonban vannak olyan számadatok is, amik egyáltalán nem megnyugtatóak utalt arra, hogy be kell fektetnünk a természetbe, azt hiszem ebben mindannyian egyetértünk. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy harmonizálnunk kell a természeti és szociogazdasági fejleményeket. Például infrastruktúrális beruházásokra van szükség, ez nem csak a közutakra, hanem a hiányzó vasúti kapcsolatokra is igaz. Ezt is figyelembe kell vennünk. Nyilván üdvözöljük az ön által javasolt konzultációt, várjuk majd a részleteket, érdekel ez minket, mint eredmény is. Lesznek-e új javaslatai a két legfontosabb irányelvvel kapcsolatban? Aztán lesz-e módosítás összességében, vagy pedig csak egy-egy cikkre fognak koncentrálni, figyelembe véve azt, hogy a 2020-as és 2050-es célkitűzések rendkívül fontosak, ebben már megállapodtunk. Persze nem akarunk dogmatikusak lenni. Utalt az összes érintetre, a gazdákra, a vadászokra, de főleg a gazdáknak kell összekötniük érdekeiket a környezetvédőkkel hiszen nagyon fontos, hogy a természet jó állapotban maradjon. Tehát fontos az állandó kapcsolattartás minden érintettel. A kérdés az, hogy a madár és természetes élőhely irányelv esetleges módosításával mi a helyzet? Köszönöm. Tisztelt biztos úr, az EU Greenwick sem bemutatta, hogy a Natura 2000 az egyik legnagyobb sikertörténet az Európai Uniónak, bizonyosan, de még nem zárult el teljes mértékben, mivel a Natura 2000 terület, a fauna, fauna habitat, madárvédelem irányelv területein még zajlik a végrehajtás, és a fitness check keretében a tanács bizonyos jogszabályokat vissza akar vonni. Örülök, hogy ön azt mondta, hogy nem akarja ön ezt a csökkentést, de ahol nem tudnak végrehajtani, például az én választókörzetemben a vízkeret irányelvvel kapcsolatosan zajlott egy vita, ahol is elégettek egy bábút, és a helyi képviselőknek rendőri kísérettel kellett áthajtani ezen a területen, tehát a helyszíni végrehajtás nem mindig annyira nyilvánvaló, szükséges, tehát itt egy megfelelő érzékenység, hogy ne azt mondjuk, hogy mi csökkentjük az ambíciókat, és azok, akik fékezni akarnak, azok nyernek ezáltal. Ahogy Ivo Belet mondta, itt nem egymás ellen kell felépnünk, hanem egymás érdekeit közösen szem előtt tartva. Ami a költségeket illeti, ugye itt 5,8 millióról esett szó a bizottság számításai szerint, és 200-300 milliárd eurós többletértékkel számolhatunk. Azt hiszem, hogy ezek a számok magukért beszélnek. Sokkal többet kellene a vitákban emlegetnünk ezeket a számokat. Itt ugyanis nem egy koloncról van szó pénzügyi szempontból, itt megmentjük a környezetet, az életfeltételeinket ott, ahol élünk, ahol dolgozunk. Tehát erre kellene összpontosítani, és itt a parlamentben is a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán ezt bizonyosan fel fogjuk vetni, hogy helyes irányba tereljük a dolgokat. Jó, hogy átgondoljuk a jogalkotási kérdéseket, azonban még egyszer kérem önt, hogy úgy kommunikáljon, hogy ne az jöjjön a közvélemény felé, hogy csökkentjük az ambíciókat, a Natura 2000 területek kapcsán, hanem inkább arról van szó, hogy átvizsgáljuk, felülvizsgáljuk az állapotokat. Ez a kérésem önhöz, biztos úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Demes Maker úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. A szakbizottság körében a, én leszek a jelentéstevő ebben a témában. Biztos úr, fontos, hogy a megfelelő módon lássák az emberek ezeket a kérdéseket, és a gazdaság és pénzügyi válság fényében a percepció sokszor olyan, úgy látják az emberek, hogy a, a, a közvetvédelmi és a natura jellegű ö, szabályozások ártanak a gazdaságnak, és a mezőgazdaság nehézé teszik. A világgazdasági fórum ugyanakkor kimutatta, hogy az ökoszisztémák sérülése az legnagyobb, egyik legnagyobb veszély a gazdaság számára. Flandriában, az én régiómban is történtek ilyen vizsgálatok, vannak számadatok, amelyek mutatják azt, és sőt a, a, a Flamand Akadémia is megkongatta a harangot, a vészharangot a ö, sajtóban, rámutatva arra, hogy az ökológia, ökonómia ellenség, ellentét keltése kontraproduktív, nem helytálló, nem igaz. Tehát rossz a percepció, rosszul látják az emberek. Például a Skelde folyó völgyében, ahol a gazdasági fejlesztés és a, és a természetvédelem kéz a kézben halad, sikertörténet. Itt van közel Antwerpen, meg lehet nézni ezeket az eredményeket. Tehát a 2015 Outlook-ban a jelentés is rámutat a biodiverzitás fontosságára, és arra, hogy a szak, európai szakpolitikák teljes végrehajtása sikert hozhat, és itt nagyon jó sikertörténetek is vannak. Ugyanakkor úgy tűnik nem, nem az irányelv önmagában a rossz, hanem nem megfelelően hajtják végre, adaptálják. Hogyan lehetne jobban végrehajtani ezeket a, term- a tagállamokat rászorítani arra, hogy jó példákkal járnak elő. A fitness check is erre, erre kell törekedjen, és azt kell bizonyítsa, hogy működik a dolog. Timmermans első alelnök úr is beszélt arról, hogy a, a, a madárvédelmi és habitat irányelvek lejártak, modernizálni őket. Lehet, hogy ez így van, ám a fitness check eredményei során hogyan lehet garantálni azt, hogy tényekre, számadatokra, valós adatokra támaszkodik majd ez a, ez a fitness check, hogy eredményes lehessen. Köszönöm, most Gerbárdi úr a szó. Thank you, Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönet, biztos úr, hogy tájékoztatott minket erről a jelentésről, ami a természetre vonatkozik. Nem akarom megismételni, amit az előttem szólók már mondtak, csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Ön is ezt tette. Óriási sikerrel járt a jelenlegi jogalkotás a természetről, ahol legalábbis jól végrehajtották, óriási sikerrel járt. Úgyhogy azt gondolom, ez rendkívül fontos. Másodszorban a természetben találunk meg mindent, amire szükségünk van, és értéke egyszerűen kifejezhetetlen, mindenképpen védeni kell. A jelentés azonban szól a veszélyekről is, amelyek fenyegetik a természetet és a biodiverzitást. Az egyik a legfőbb a mezőgazdaság. Az európai területek kb. 50%-a mezőgazdasági terület, úgyhogy szoros együttműködése van szükség a gazdákkal, hogy Európában megőrizzük a biodiverzitást. És miközben próbáljuk zöldíteni a közös ö, ö, mezőgazdasági politikát. Sajnos az eredmény az volt, hogy mind a parlament, mind a tagállamok fellazították ezt a javaslatot. A tagállamok azonban a részletek terén is még inkább gyengítik ezt. Sajnos ez történik. A kérdésem az, hogy mit tesz ennek ellensúlyozására. Aztán mi a helyzet a többi szakpolitikai területtel? végül is a kis, de eléggé sikeres live költségvetéssel, illetve a természetre koncentrálva tehetünk valamit, de mi a helyzet az összes többi területtel, például a beruházási alappal, stb. Nem kéne sokkal szigorúbban eljárnunk ezeken a szakterületeken, szakpolitikákban? Végül pedig mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy nincs elég pénzünk de van 3,4 millió euró, eurónk a LIFE költségvetésére, és ugyanakkor 22 milliárd a mezőgazdasági környezetvédelmi programban. De az Európai Számvévőszék azt tapasztalta, hogy a környezetre kézzel fogható hatás ennek nincs, úgyhogy talán erre koncentrálhatna ön, végezetül elnök úr. Egyetért azzal velem, abban velem, hogy a nature, a természet állapota egy fontos következtetésre enged minket jutni, hogy nagyon fontos, hogy minden más területen is, nem csak a természet területén előrelépjünk. Ha ezzel egyet ért, akkor mit tesz konkrétan ennek érdekében? Köszönöm. Köszönöm szépen, Kalácsna asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az előadást a biztos úr részéről. Már örömmel várjuk a konzultációs folyamat eredményeit, bizakodóak vagyunk eh, az első szakasz nagyon örvendetes eredményeket mutat. Hogyha visszatekintünk az eltelt két évre, akkor büszkék lehetünk, hiszen nem is gondoltuk, hogy ez annyira jól fog működni. A jövőben tovább kell feladoznunk a biodiverzitás javításán. Kritikával illetjük a tagállamokat, és amiatt, mert nem ösztönzik eléggé a biológiai sokféleséget, és amiatt, mert nincsenek világos kritériumok e tekintetben. Vannak természetesen ellentmondások, és nagyon eltérőek a politikai területek. Gondoljunk itt például a mezőgazdaságra, ami jó példa, több millió eurót költenek a különféle vásárokra, kiállításokra, halász, tavakra, és hangsúlyozzák ezek szerepét a biodiverzitás szempontjából. Ugyanakkor megpróbálunk több energiát termelni. És ez a természet szempontjából kedvezőtlen. Ez érvényes az összes megújuló energiaforrásra is. Ezek az energiaprojektek szétrombolják a biodiverzitást, elcsúfítják a tájat. El kell tehát érnünk, hogy a megújuló energiaforrások kiépítése ne károsítsa a természetet. Ez mindenféleképpen egy lehetséges konfliktus terület, és azt hiszem, hogy ha a tagállamok azt mondják, hogy ezt végre akarják hajtani, mi pedig ezt nem veszük figyelembe, ez problémákat vethet fel. A biodiverzitás ösztönzésére irányuló stratégiáknak foglalkozniuk kell az invazív fajok problémájával is. Köszönöm. Thank you very much, and now... Köszönöm. Most Eichhaut úr szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm biztos vele biztos úr, hogy kifejtette, mit tesz majd milyen folyamatban haladnak. A legtöbb kérdés elhangzott már, hogy őszinte legyek. Érzékelhető a teremben az, hogy az emberek nem igazán bíznak ebben a programban. Igen, mondják sokan, hogy meg kell nézzük, a, hogy mit teljesít a mostani irányelvek köre, és mindez jól hangzik, hogyan vizsgálgatjuk mindezt, ám emögött a bizottságnak vannak olyan nyilatkozatai, és hogy meg kell kollégám is mondotta, Timmermans úr is mondotta, hogy modernizálni kell jogi kereteket. Úgyhogy jó, hogyha lesz egy közkonzultáció. Hát mit jelent mindez, ha már előre meghozták a döntéseket, és ezeket már kommunikálja is a bizottság. És ha megnézzük a közkonzultációt, nagyon sok hangsúly van azon, mennyire költséges volt a végrehajtás, vajon hozott, csinálta munkahelyeket, értéket. Mi, mi áll E kérdések mögött, hiszen a nagy probléma éppen a végrehajtás hiánya, ezt jól tudjuk, és erről nincs kérdés. Nincs kérdés a végrehajtásról a közkonzultációban. Holott ez a, a, a lényegi elem. Ugye egyrészt azt mondjuk, hogy nem csökkentjük az ambíció szintjét, miközben a közkonzultációban azt kérdezzük, mennyibe kerül a végrehajtás. Mit csinálnak itt volt a kép? egyre inkább átláthatatlaná válik számomra, hogy mit akarnak, különösen mit, mit akarnak majd utána csinálni. Világos kérdés tehát az, hogy a közkonzultációban miért olyan kevés szó esik, sőt, szinte semmi figyelem a végrehajtás hiányáról, holott az legnagyobb baj. És mit tesznek ennek javítása érdekében, ahelyett, hogy az irányelvet vizsgálgatják, amely működik, Ő mondta az elején. Ha meg működik, és nem csökkentjük az ambíció szintjét, akkor lehet, el kellene beszélgetnünk a végrehajtásról, meg annak hiányáról, mint sem, hogy, hogy, hogy, hogy ez, így vizsgálgatjuk, ahogy tesszük, amely csak bizalmat csökkent. Pedicini. Köszönöm, Pedicini úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Csatlakozom Bas Ekaut szavaihoz. Nagyon rövid kérdést teszek fel a természet állapotára vonatkozó felmérés megmutatja, hogy a természet állapota tovább romlott az elmúlt években Európában. Ugyanakkor vannak nagy sikertörténetek, ahol is a natura irányelvet tényleg lelkiismeretesen alkalmazták azzal az eredménnyel, hogy egyes állatfajok visszatértek az adott területre, például a hiúzok, a hódok és más állatfajok. Nos, a Buzz Account kérdéséhez csatlakozva, aztán azon felépésekre vonatkozóan, amelyeket a bizottság szándékozik foganatosítani, hogy azon tagállamok, akik az, erő, az előbb említett esetekkel szemben nem alkalmazzák ezt az irányelvet, hogyan akarnak eljárni ezen tagállamokkal szemben? Köszönöm szépen. Biztos úr parancsoljon. Őni a szó a válaszadás jogán. Ó, nagyon köszönöm először is ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Ívóval kezdeném. A, a természet állapotával kapcsolatban mit értünk el? Nos, ami a környezetvédelmi jelentést illeti, először erről szólnék, aztán a természet állapotáról szóló jelentésről, ahogy erre is utaltak. Igen, előrelépés történt, de ennek ellenére minden célt nem értünk el. Eltekintve ettől, mindkét jelentés figyelmeztet arra, hogy ha a jövőben nem változtatunk semmin, akkor a problémák csak halmozódni fognak. Úgyhogy az első kérdésem a következő. A két jelentést követően minden marad a régiben? És ezt nem csak én döntöm el, hiszen mindannyian együtt kell, hogy dolgozzunk ennek érdekében, és döntéseket kell hoznunk ami a konzultációt illeti. Azt hiszem, hogy a célok továbbra is ugyanazok, hogy tudjuk elérni célkitűzéseinket. Ivo említette azt is, hogy mi a helyzet a gazdákkal, és erre vissza fogok még térni, mert valóban azt mondta, hogy ők a szövetségeseink és a legjobb barátaink. Én még azt is mondanám, hogy a jó gazdák, a szövetségeseink, a jó gazdák, a barátaink, de mint ahogy van jó gazdálkodás, jó mezőgazdasági termelés, van rossz is. És erre is oda kell figyelnünk. Matthias, köszönöm szépen a kérdését. Ami a Natura 2000-et illeti, valóban történt előrelépés, konkrétan ami a talajt illeti, de amikor a biodiverzitásról beszélünk, akkor szinte mindig elfeledkezünk arról, hogy a Föld 30%-án igaz ez, illetve 70%-án ez a tengerekre, óceánokra vonatkozik. A, te, a talaj vonatkozásában 17%, az óceánokon csak 20%. Egyetértek azzal is, hogy nem szabad visszalépnünk, nem csak, hogy visszalépnünk nem szabad, ellenkezőleg a jövőbe kell tekintenünk. Néha hibázunk, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy a létező a mostani kihívásoknak felelnek-e meg. A célok a mostani kihívásoknak felelnek-e meg. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a holnap, a jövő kihívásai sokkal nagyobbak lesznek, mint a maiak. Úgyhogy nem a mában kell gondolkodnunk, hanem a sokkal nagyobb kihívások kontextusában, amikkel szembe kell néznünk majd a jövőben. Ezek olyan projektek és célkitűzések, amelyeknek segítségével sikeresek lehetünk. És tudom azt is, hogy Matthias nagyon jó eredményeket ért el a választó a vízgazdálkodási projekttel. Amikor a költség előny egyensúlyról beszélünk. Igen, ez jó, de szerintem nem elegendő, mert amikor ezekről beszélünk, akkor gyakorta csak pénzben gondolkodunk. A költség 100, az előny mondjuk 80 vagy 150. Nagyon ritkán kerül be az egyenletbe a környezetre gyakorolt előnyös hatás. itt is át kell gondolnunk a helyzetet. Demes Máker képviselő, aki a jelentés készítője lesz, és nagyon remélem, hogy működünk majd ebben a témában. Nos, ami a gazdasági nyomás megítélését illeti, sajnálatos módon létezik az az elképzelés, hogy a környezet mindig is gátolta a gazdasági növekedést, de ez most már változóban van. És továbbra is azért kell harcolnunk, hogy változzon még, ugyanis ma nagyon sokan, főleg a fiatalabb generáció tagjai döbbennek arra rá, hogy gazdaságunk attól függ, hogy milyen biodiverzitásra rendelkezünk. Legyen bármilyen termék, visszakereshetjük a természetig az alkotó részeit. A biodiverzitásig eljuthatunk. Ez kétségtelen. Ha nincs biodiverzitás a programban, ha nem vigyázunk erre, akkor nincs gazdaságunk sem. A válság során is a legjobb ágazat, amely továbbra is növekedett, a zöld növekedés ágazata, a zöld munkahelyek ágazata volt, még a válság alatt is. Tehát ha azt gondoljuk a továbbiakban is, hogy a környezet gátló, tényező, nagyon rosszul gondolkodunk. De nem csak miránk vonatkozik ez, mi jogalkotók vagyunk, beszélhetünk arról, hogy egy bizonyos klauzát be kell vezetni, tiszteletbe kell tartani, de ezt a magánszférának is meg kell érteni. És amikor a magánszféra is megérti, hogy bizony vigyáznunk kell a biodiverzitásra, akkor elkezdik a beruházások támogatását, és erre volt is már példa, nagyon sok zöld ágazatban, a körkörös gazdaságban, stb. stb. A végrehajtást illetően tökéletesen egyetértek. Mindig az az a terület, ahol ambíciózusabbaknak kell lennünk. Gerbrandi úr. Igen, a jelenlegi jogalkotásnak köszönhetően vannak eredményeink, ez igaz, de nem eleget, és minden célunkat sem sikerült még elérnünk. Fontos tehát, hogy mielőtt bármilyen mást próbálnánk megvizsgálni, nézzük, hogy hogyan áll a végrehajtás. A természet nagyon fontos dolog az életünkben, a legfontosabb teljes mértékben ettől függünk. És ahogy említette, a természet nagyon sok szolgálatot tesz nekünk, és soha nem küld számlát. Úgyhogy még azt is megmerném kockáztatni, hogy nekünk nagyobb szükségünk van a természetre, mint a természetnek ne, nekünk. Úgyhogy ha jól bánunk vele, ő is jól bánik velünk. Ha rosszul, akkor ő is rosszul bánik velünk. Ami pedig a mezőgazdaságot illeti. Egyetértek önnel? Különbséget kell tennünk a jó és a rossz mezőgazdálkodás, jó és rossz mezőgazdasági termelés között hamarosan felülvizsgáljuk a kapot, a pénzügyi alapok 30%-ának a zöldítést kellene szolgálnia. Úgyhogy remélhetőleg a kapon belül eredményre jutunk. Az én elképzelésem az, Hogyha arról beszélünk, hogy az energia vonatkozásában azokat a káros anyagokat ne támogassuk, amelyek léteznek, és hogyha ugyanezekkel az érvekkel állnak elő, akkor ne támogassuk őket. Amennyiben a rossz földművelés a földet, a talajt, a levegőt szennyezi, akkor ne támogassuk, ez egyértelmű. Phil Hogan kollégámmal való együttműködés olyan dolog, amiről már volt szó. Ha szükség van rá, bizony közösen kell fellépnünk. Azzal is egyetértek, hogy a természetről szóló jelentésben az áll, hogy Nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, és amikor az emberek azt kérdezik tőle, hogy én személy szerint mit fogok tenni, azt válaszolom, hogy nem azt, kell, nem azt fogom tenni, amit én szándékozom tenni, hanem amit mi mindannyian eldöntünk, hiszen össze kell fognunk. Mit csinálunk a konzultációs folyamat végén az eredménnyel? Nagyon fontos maga a folyamat is, nem mi döntünk semmiről, nem döntünk anélkül, hogy ne vennénk figyelembe az összes gondolatot, megjegyzés, reflexiót, amely megszületik a konzultáció folyamán. Az is igaz, hogy egyes tagállamok folyamatosan tagállamokat bírálnak azért, mert nem támogatják a fajok sokféleségét, és épp ezért fontos az, hogy továbbra is erősítsük a végrehajtást és a monitoringot, a nem konzisztens jogszabályalkotás ügyében. Szerintem ugyanaz a jogszabályok, ami nem konzisztens, ez nem a jogszabályrendszer, hanem a végrehajtás. 28 tagállam, 28 más és más sebességgel halad a pályán, tehát ha nagyra törőbbek akarunk lenni, akkor az, az eredményeken, az outputban kell magasabb ambíció, és akkor meg kell találjuk azokat a tagállamokat, amelyek lemaradtak, meg kell vizsgálni, miért maradtak le, és meg kell nézni, hogyan támogatjuk őket. Ami az invazív fajtokat illeti, igen, ez olyan terület, amely, amelyet vizsgálni kell a környezetben, kulcsfontosságú aspektusa ez a biodiverzitásnak, olyan negatív hatásokat láttunk most, ami 10-20 éve indult. Az invazó fajok nem azonnali negatív hatással járnak, hanem később fokozódik ez fel a jövőben. Eckhout úr arra beszélt, hogy az emberek nem bíznak ebben a cselekvésben, ebben a felülvizsgálatban, ha valami akadályoz bennünket abban, hogy együtt lépjünk előre, ez éppen a bizalmatlanság. El kell kezdjünk őszinte beszélni egymással, egymásban bízva. Azt mondta, hogy lehet, hogy az emberek nem bíznak elég a bizottságban. Ugyanezt megverem én is kérdezni. Önök bíznak az Európai Parlamentben? az Európai Parlament garantálhatja azt, hogy nem lépünk vissza, ha megnyitjuk a, a madárvédelmi és élőhely irányelvet? Tehát, hogyha nem bíznak saját parlamenti kollégáikban, akkor ne ö, engem korholjanak Zsánit vagy Jürgent, hanem legyünk ősz, beszéljünk egymással őszintén, nyissuk meg a kérdéseket. Igen, Timmermans úr is adott garanciát, én is. Ám ha annyira nagy a bizalmatlanság légköre, akkor nem fogunk cselekedni, ha csak nem lesz elég konszenzus az ügyben. Aztán szó esett arról, hogy nincs, eléggé végre, nincs elég végrehajtás, és milyen költségé vannak a végrehajtásnak. Én nem beszélek a végrehajtás költségéről, én a nem végrehajtás költségéről beszélek. Arról, hogy mivel kell az, ha nem hajtanak végre jogszabályt, annak a költséghatása sokkal nagyobb. Épp ez az érvem. Ne jöjjenek a végrehajtás költségével, hanem mondják meg, mennyibe kerülne az, ha nem hajtanák végre. Mert a nem végrehajtás költsége mindig magasabb. Igen, a már meglevő jogszabályok és szakpolitikák hoznak eredményeket, a a State of Nation jelentés láttán, meg a State of Environment jelentés láttán, az időközi áttekintéssel, mindannyian azt mondhatjuk, hogy ezek a jelentések arról szólnak, hogy történt előrelépés, nem volt elégséges az előrelépés, ha továbbra is a napi ügymeletben visszük a dolgokat, a jövőben szaporodnak majd a problémák. Ha a jelentés után azt mondjuk továbbra is, hogy nem csinálunk semmit, hát akkor ez nem rajtam áll, mindannyiunkon áll a dolog. És végül Pedicini úr kérdésére is válaszoltam, azt hiszem. A sokféleség és az európai, nem csak a természet ről van szó, mert a fajok sokféleségét tárgyalva nem lehet az európai kontinensre korlátozódunk, nincs európai biodiverzitás, vagy kínai biodiverzitás, vagy amerikai, vagy környezet. Egy globális környezetben élünk, globális ügyekkel kell szembenézzünk, globális megoldásokat kell kidolgozzunk. Épp ezért az EU egyre inkább globálisan kell fellépjen, megoldandó globális ügyeket. Nagyon köszönöm a válaszokat. Most a második kör következik. Meg kell mondanom, hogy a második blogban kilencen jelentkeztek, de I ask everybody to stay. 12 percünk van, úgyhogy kérem mindenki csak egy percben kérdezzen, és a biztos urat arra kérem, hogyha lehet egyszerre válaszoljon minden kérdésre. Hát is Pirikkel kezdjük. Köszönöm, elnök úr. A biztos úrnak szeretném megmondani, hogy ugyan bízom benne, ám 2007-ben Hollandiában 137 uh, túra terület volt, több ezer növény és állatfajjal. Éveken át megőrizték a természetet, a gazdák is, és a vállalkozók, mezőgazdasági vállalkozók. Ám más ügyekkel is foglalkozni kellett az ammónia kérdésével és más európai jogszabályokkal, Hollandiában legalábbis. Nem csak az történt, amiről beszélt, gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi aspektusokról kell beszélnünk. A végsősorban a bíróságok döntenek ezekben a kérdésekben. A habitat állapotának bármilyen romlását meg kell, állap, meg kell akadályozni. Többször elmondtam, hogy személyre szabott konkrét szabályokra van szükség, amely a régiókhoz igazodik. Overijszelben az én régióban nagyon sok, sok jó állampolgár, sok jó gazda van, akik részt akarnak venni, ám mindig azt mondják, hogy Európa nem engedi ezt meg azt. Hollandiában szerintem nagyon direkt a módon látjuk ezeket a dolgokat. Timmermans úrral tudassa ezt. Köszönöm, Dánsz úr. Köszönöm. Kösz... Én csak arról szeretnék beszélni, hogy a vállalatokra való hatás, és a, a, a, ahogy látják, és ahogy valójában van, e között hatalmas szakadék A bányaipar vállalatok is támogatják a habitat és madár irányába, tehát ha jól hagyják végre, akkor jogbiztonságot teremt és egyenlő játékszabályokat minden vállalat számára. Mit tehetünk mi együttesen annak érdekében, hogy a valóság és a percepció közötti egyensúlyt megteremtsük az irányelv értékelésében, mert sok esetben potenciálisan aláshatja ez a fajta különbség a bizalmat. Köszönöm. Görling asszony. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy kicsit többet szeretnék hallani a gazdálkodásról, bár sokat hallottunk már a mezőgazdaságról a mai napon a tagoktól. Egyértelmű, hogy Európa nem termel elegendő élelmiszert, egyáltalán nem annyit, amennyire szükség van az egyes tagállamokban. Ma a hazámban csak körülbelül a felét állítjuk elő annak, amire az, embernek, az embereknek szükségük van. Tehát valahol elő kell ezt teremteni. Talán a bizottsági stratégiai tervezésben el kellene gondolkozni azon, hogy mi a véleményük erről mert hogyha a természet állapota jelentésen keresztül, vagy máshol szeretnénk ezt segíteni, honnan jön majd az élelmiszer? Ha pedig zöldítés intézkedéseket akarunk bevezetni, de hát mindenki azt mondja, hogy nem járt sikerre, de hát még csak most kezdjük el őket használni, vagy működnek ezek majd, vagy csak túlságosan egyszerűek, vagy teljesen másképp kellene nagyobb termelékenységgel gazdálkodni, hatékonyabban, és így több helyet kellene hagynunk a természetnek, vagy csak egyszerűen exportáljuk a problémáinkat a világ más tájaira, aztán majd ők ellátnak minket elég élelmiszerre. Köszönöm, Feria úr, parancsoljon. Chairman. Köszönöm a szót. Kedves Vella biztos úr, ahogy a 2020-as célkitűzésekkel itt is úgy történt, hogy nagyon sok tényező miatt nem igazán sikerülnek a biodiverzitás célok. A GDP 3%-át veszítjük el minden évben a biodiverzitás csökkenése miatt. Ez olyan intézkedéseknek köszönhető, ben fordítható meg, mint például a madarak állóhelye, a kap, a közös halászati politika, stb. stb. Tudjuk, hogy eltűnőben van a diverzitás. Az intenzív mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a túl sok halászat, az invazív fajok, a regionális iparfejlesztés, az urbanizáció mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a biodiverzitás egyre csökken. Ön szerint melyek azok a fő kérdések, amelyekkel foglalkozni kell? Több jogszabályra van szükség európai szinten, vagy pedig integrálni kellene ezeket a problémákat például a mezőgazdaságba és a halászatba, tehát egyéb ágazatokba? Nem inkább arról van szó, hogy a tagállami szintű végrehajtással van baj. Ön mit kíván tenni ennek érdekében? Köszönöm. Thank you very much, Mr. Eck. Köszönöm szépen, Eck úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm vele biztos úr, hogy újra ide fáradt a szakbizottságunkhoz, hogy velünk eszmét cseréljen. Különösen örültem annak, hogy bemutatta ambiciózus céljait, és hogyha az ember önt hallgatja, legalábbis én, akkor bizalmat szavazok önnek. Beszélt ön a jó és rossz gazdákról. Ugye itt a biodiverzitás csökkenéséhez a mezőgazdaság is jelentősen hozzájárult, és aztán a halászok akik túlhalázták az óceánokat. Azt hiszem, nem lehetünk elég elővigyázatosak a halászokkal, gazdálkodókkal szemben, hogyha a saját jólétünket feladnánk a természet jóléte jegyében, nos, hát ez a kérdés vetődik fel a halászatnál. Mikor számolhatunk időkerettel ezen célok megvalósítása érdekében. Thank you very much, and now me... Köszönöm. Jávor úr. Köszönöm. Köszönöm biztos hogy eljött. Őszinte eszmecserét kért. Ezt erre törekszem én most. Amit unol kiolvasok a State of Nature jelentésből, az az, hogyha bármilyen siker adódna a fajok sokféleség érvényesítésében, Most éppen abból adódna, hogyha megfelelően végrehajtanák és finanszíroznák ezeket az irányelveket. Nem személyes nézetem ez, hanem az Európai Bizottság munka programjával kapcsolatban az MV koordinátorok egyetértettek abban, hogy nem szükséges felülvizsgálni a Natura irányelveket. Hogy jutott a bizottság arra a következtésre, hogy fitness csekre van szükség, felülvizsgálata a natura irányelveknek? Juncker úr egy szép reggel, reggel felkelve az ágyból hasára ütött, és úgy gondolta, ez szükséges? Másodszorban azt mondják, hogy a magánszektor meg kell értse, hogy a zöld gazdaság a jövő, ám furcsa azzal meggyőzni őket, hogy azzal kezdjük, hogy felülvizsgáljuk a natura irányelveket harmadsorban, amit a bizottság most tesz, az meg, nem más, mint megnyitják Pandora szelencéjét, mindannyian el tudjuk képzelni, micsoda lobby erő, lobby nyomás indul majd be a natura irányelvek tekintetében a következő hónapokban. Szerintem nagyon veszélyes az, amit csinálnak. Mi Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr hogy válaszol kérdéseinkre. Csatlakozom a kollégák kétségeihez, akik kiemelték, és valamennyien kiemeljük, ahogyan a természetállapotára vonatkozó jelentés is mutatja, hogy romlottak a körülmények, és 77% a közösségi élőhelyeknek a habitat irányelv sztenderdjei alatt van, és 60% a fajoknak hasonlóan ezen standardek alatti értékeket mutat. A kérdésem az, hogy ön szerint a, például a talaj felhasználása az a betonozáshoz kapcsolódó tervek, projektek a városi területeken, esetlegesen alááshatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket eddig tettünk, és amelyek igencsak kényes eredményeket hoztak. Egyes jó példák is léteznek, tehát meg kellene valahogyan fordítani a tendenciákat, és azt is figyelembe kellene venni, hogy a terület védelme mindenképpen ösztönzendő, és ennek gazdasági kihatása is vannak, amelyek igencsak jelentősek. Végezetül az utolsó kérdésem a jogsértések számára vonatkozik. Mennyi nyitott jogsértési eljárás van jelenleg, és mennyi petíció? Hiszen a petíciós szakbizottságban számos petíciót kapunk, és ez mutatja, hogy a polgárok igencsak érdeklődnek ezen témák iránt. Jó lenne, hogyha pontos választ tudna adni ezekre a kérdésekre. Elnök, köszönöm. Most pedig Koli Langen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, vele biztos úr. A madárvédelmi irányelv, a Natura irányelv áll most itt a vizsgálat tárgyaként előttünk, és itt az, hogy ez célra vezető kell, hogy legyen ez a vizsgálat, ez egy jó elképzelés. Mindenképpen bürokrácia mentesíteni kell ezen irányelveket, és valamennyi országban végre kell hajtani Európában, és ezt elsőként támogatom ezt a célt. De a refit nem lehet arra használható, hogy itt a hedgehog kapukon felvizezzük ezen irányelveket, vagy a védelem szintjét csökkentjük. Noha itt valójában a hiányos végrehajtás a probléma a, tagle, a tagállamokban. A természetvédelmi irányelv esetében ez a helyzet, nagyon sok házi feladat van még itt, és szeretném tudni, hogy környezetvédelmi biztosként hogyan akarja biztosítani, hogy nem történik meg a jogalkotás ambícióinak csökkentése a bürokrácia mentesítés ürügyén. Köszönöm. Thank you very much. Miss Melior. Yep. Melior asszony, köszönöm elnök úr, köszönöm vele, biztos úr, hogy eljött. A mezőgazdaság témánál maradnék. Olyan terület ez, amelyre vonatkozóan itt az Európai Unióban nagyon sok pénzt költünk, és azt szeretném megtudni öntől, hogyan tudnánk azt meg oda eljutni, hogy valóban úgy alkalmazzák ezeket a pénzeszközöket, hogy a biológiai sokféleséget is támogatják ezzel. Konkrét példát nem is említek ezzel kapcsolatban, májusban lesz átérdenek, hogy a pihentett területeket újra termelésbe vonják, és ez egyszerűen elpusztít majd olyan biológiai sokféleséget, amely az időszakban, múltban létrejött. Hogyha elhalasztanánk ezt a, ezt a határidőt, akkor lehet, hogy a, a pacsirták éneket tovább szórakoztatta bennünket, akár a szomszédságunkban is. Köszönöm szépen, kollégák, nincs már időnk, a biztos úrnak el kell menni. Megadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon, ha lehet blogban. Amennyi ideje van, annyiban. Néhány rövid megjegyzés. Holland, holland kollégának mondom. Egyetértek azzal, hogy nem lehet általánosítani, nem lehet azt mondani, hogy minden mezőgazdaság tevékenység jó, hogy minden mezőgazdasági tevékenység rossz, ugyanez igaz a halászatra. Tehát disztingválni kell, nem lehet általános tenni. Ám az kötelességünk, hogy differenciáljunk, és vizsgáljuk, mi jó, mi rossz. És aztán valaki fel kell vállalja a felelősséget. Dance úr beszélt arról, hogy a valóság és a, a, a, ahogy látják, a között különbség van. Igen, a jelentésekben a környezet állapotáról, a természet állapotáról beszélünk, tudományos adatokra támaszkodó jelentések ezek. Ez szerintem egyetlen eszköz, amely megszünteti a percepció és a valóság közötti különbséget. A szakpolitikákat értékelünk, meg a jövőbezető utat. Hogyha megvitatjuk, hogyan lehet lépni, cselekedni, tényszerű jelentésekre támaszkodva lehet inkább, mint, mint hitekre, nézetekre, percepciókra reagálva. Úgyhogy valóban különbséget kell tennünk. Görling asszony, igen, a mezőgazdaságot tette föl ön is, de nincs más ágazat, ahol a jobb mezőgazdaság érdekében lehet fellépni, mint a mezőgazdasági ágazat önmaga. Ha azt mondja, nincs elég élelmiszer, ez igaz lehet, ám több választásunk van ma. Tény, hogy 80%-a az élelmiszerünknek a bolygó 30%-án termelődik. És ez újra és újra elmondom mindenkinek, tetszik-e vagy sem, ez tény. Előbb-utóbb az óceánok felé is fordulnunk kell, ez az évszázad, a kék évszázad kell legyen. Nem lehet tovább feszíteni a mezőgazdaság, a szárazföldi mezőgazdaság kereteit. Már ma sem tudunk a 7 milliárd embernek eleget enni adni, aztán a jövő 9 milliárdának, anélkül, hogy tovább terhelnénk a biodiversitásunkat. Ezért indult el néhány nappal ezelőtt egy nemzetközi konzultáció az óceánok és tengerek jobb irányításáról. Tehát meg kell energia és élelmiszerellátási alternatívákat, a gazdasági növekedés alternatíváit. Itt kell önöknek belépnie, Itt lehet gazdasági lehetőségeket megragadni és megmutatni mindenkinek úgy, bemutatjuk, hogy mindez közvetvédelmi felelősséggel is, vállalható felelősséggel is eh, működik, e közvetvédelmi felelősséget kell vállalni, és így vizsgálni a tengerekben, óceánban élő lehetőséget. nem csak a gazdaság, vagy mezőgazdaság, vagy halászat külön-külön témáitról kell beszélnünk, hanem általában a fenntartható gazdaságról, fenntartható mezőgazdaságról, idegenforgalomról, halászatról. Bármi, ami nem fenntartható, annak ott van rá van ütve a lejárati dátum. Tehát nem pusztán mezőgazdaságot akarunk, hanem fenntartható mezőgazdaságot minket nem érdekel úgy általában a halászat, mi, a fe, mi fenntartó halászat akarunk. A fajok sokféleséget érő kihívásokat illetően. Igen, a jelentések, mondottam, említik, hogy a végrehajtás mindig kihívást jelent. Értétek azokkal, akik, akik eh, erre rámutattak. Ám ahol a jelentés említ olyan fenyegetéseket, kihívásokat, a három csúcs kihívás a mezőgazdaság. A mezőgazdaság önmagában 25%-a felelős a folyók sokféleségre rendszerű nyomásnak, és a három csúcs ok több mint 50%-át adja ezeknek a kihívásoknak. Úgyhogy igen, végre kell hajtsuk a már létező jogszabályokat, ám hogyha látjuk, beszélünk arról, hogy milyen nyomásnak van kitéve a fajok sokfélesége, amiket nem veszünk mindig figyelembe. Vajon ezekre figyelnünk kell? Szerintem igen. Ek úr, a menetrendről beszélt. Igen, minket kötelez egy időkeret, 2020-ig tart. Tehát minket köt 2020-as dátum. Ez nem azt jelenti, hogy akkor kell elkezdeni, már egyes területeken már most is későben vagyunk. Úgyhogy a, a menetrend az, hogy most azonnal kell cselekedni, a célok esetében pedig a legkésőbbi dátum 2020. Jábor úr, igen, a Natura irányelvek igen, hoznak eredményeket, én is elmondtam, nem akarom ismételni, ám a fitness check nem azt jelenti, hogy felülvizsgálunk mindent, pusztán arról van szó, hogy a konzultáció után dönthettünk arról is, hogy nem nyúlunk hozzá semmihez. De konzultálni kell, és meglátjuk, szükség van-e, vagy sem arra, hogy valamit megvizsgáljunk, újra, újra gondoljunk. Semmit sem teszünk, anélkül, hogy vennék figyelembe az összes értékelést. A földpolitikában a fenntartható föld, vagy ta, termőföld, mint forrás politikában is érvényes céken a fajosok feleségét. Ez is fontos fókuszpont. tagállamok, bürokrácia csökkentés, ezekben egyetértek. Nem a célokra kell koncentrálni, a célok maradnak, a célkitűzéseket, sőt, inkább erősíteni kell, mint felülvizsgálni. Arra van szükség, megtaláljuk okosabb módját annak, hogyan lehet elérni ezeket a célkitűzéseket. És ezért kérem még egyszer önöktől, működjünk együtt ebben. és a körkörös gazdaságról szóló szavazás fel is bátorít. Úgy tűnik, az egész parlament egységes volt a közös célkitűzés mögött. És köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak, meghívtak, és hogy kérdeztek. And, uh, we stop only... Én köszönöm, hogy eljött. Egy perc uh, szünetet tartunk, hogy a biztos úr elmehessen és utána folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Okay, okay. Thank you very much. Non Okay, dear colleagues, we can... Uh, Kedves kollégák, akkor kezdhetjük az ülést a következő napi rendi ponttal. Az SCDC és a WHO-val folytatunk eszmecserét a védőoltásokról, Először is meghallgatjuk mindkét vendégünket, majd a bizottság is szót kap, hogy a bizottság álláspontját magyarázz el, majd pedig folytatjuk a vitával. Már is megadnám a szót Kecspol úrnak az ECDC képviseletében, majd pedig folytatjuk csak előadót váltunk. Parancsoljon! Köszönöm elnök úr a szót. Jó napot kívánok önöknek, és köszönöm, hogy itt maradtak, mert nagyon fontos napirendi pont ez közegészségügyi szempontból. Három egyszerű üzenetet szeretnék ma közvetíteni önöknek. Az egyik az, hogy a védőoltások rendkívül hatékonyak, biztonságosak, és hogy Európában nem kap a lakosság elegendő védőoltást annak érdekében, hogy elérjük azt, amit elérhetnénk egyébként. A modern védőoltások korában talán elfeledkezünk már arról, hogy mennyire fontosak azok a betegségek, amelyeket védőoltásokkal elkerülhetnénk. Például Max számára 2004-ben, aki egy aktív, boldog ember volt, és sajnálatos módon a későbbiekben mivel nem kapott védőoltást, kanyarót kapott, és egy komoly um, betegséget kapott ennek következtében, és sajnálatos módon nem sokkal ezután 2010-ben meg is halt. Ez egyetemen arra emlékeztet minket, hogy ezek a gyermekbetegségek és egyéb betegségek, amelyeket elkerülhetnénk védőoltással, bizony komoly következményekkel járhatnak, sőt, halálosak is lehetnek. Ott egy nagyon komoly diftéria, probléma egy hat éves kisgyerek esetében Spanyolországban, akit nem oltottak be. Ez is nem csak arra emlékeztet minket, hogy ezek a betegségek milyen komolyak lehetnek, hanem erre az esetre reagálva el kell mondanunk, hogy milyen nehéz olyan kezelésben részesíteni az embereket, akiknek antitoxinra van szükségük, anti anyagra, és hogyha a jövőben nem lesz antibiotikumunk sem. Tehát egyre fontosabbak lesznek a védőoltások, hogy elkerüljük ezeket a betegségeket. Ahogy említettem, a védőoltások rendkívül hatékonyak. Ezeken a grafikonokon a mumps, a rubeola és a kanyarú esetében láthatjuk azt, hogy ezen betegségek a védőoltások bevezetését követően milyen nagy mértékben visszaestek. Talán két évvel azután, hogy bevezetjük a védőoltásokat, ilyen óriási javulás tapasztalható a lakosság egészségi állapotában. Ezen kívül egyre kevesebb mumszos, kanyarós, rubeolás, technology is defeating me. But... gyereket látunk. Elnézést, hogy fel kell olvasnom ezt. De azt is látjuk, hogy egyre kevesebb komoly és ritka a cephalopathy with rubella uh, and problems with hearing. Mellékhatás és szövődmény uh, alakul ki. Úgyhogy ezek nagyon hatékonyak a közegészségügy szempontjából. Ugyanakkor biztonságosak is, és bizonyára tudják, mindannyian, hogy Nagyon sok olyan figyelmeztetést hallottunk, amelyek nagyban károsították ezt az információt. Például a rubeola kapcsolatban is azt állították, hogy ez autizmust okoz. Ez egyáltalán nem bizonyult igaznak, és most már az interneten is megnézhetik, hogy gyakorlatilag ez tudományos csalás volt. Szerencsére most már az MMR vakcinában ismét bíznak az emberek, és egyre több védőoltást adnak. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek tényleg hatékonyak is, és biztonságosak is, mégis sokkal kevesebb célkitűzést tudunk elérni, mint amit szeretnénk a védőoltások terén. Például a kanyaróval kapcsolatban az volt a cél, hogy 2010-re tűnjön el teljesen a kanyaró, de 2015-ben még mindig nem értük ezt el. Nem tudom, hogy 2020-ra sikerül-e. A kanyaróval az a gond, hogy Németországban, a német-francia határon és más országokban is kitört a kanyarójárvány. És ahogy itt is láthatják, sajnálatos módon egy kanyaró járvány kitörése következtében hányan haltak meg. És ez egyre nagyobb probléma. Európa határain is láthattunk ilyeneket, például a gyermekbénulás Szíriában, óriási kanyarójárvány, TBC Ukrajnában, és természetesen a világ más tájain is, ahol is óriási problémákat okozott ez a közegészségügyi rendszerben. Miért van az, hogy nem sikerül elérnünk a kitűzött célokat? Nos, az egyik fő ok az, hogy az emberek haboznak a védőoltásokat beadatni. Itt a közvélemény és a szakember oldalon is felmerülhetnek olyan kérdések, hogy vajon bízhatnak-e a védőoltásokban, mennyire biztonságosak, vagy egész egyszerűen nem lehet könnyen hozzájutni ilyen szolgáltatásokhoz. A közelmúltban az Európai Központban egy közbeménykutatást végeztünk, és azt találtuk, hogy ennek a legfőbb oka az, hogy férnek az emberek attól, hogy biztonságosak-e ezek a védőoltások, de ez egyáltalán nem megalapozott, illetve maguk az egészségügyi dolgozók is haboznak, hogy ajánlják-e ezeket a védőoltásokat. Aztán van egy másik oka is, hogy vannak olyan ö, népességcsoportok, akiket nagyon nehéz elérni. Ezeken a fényképeken láthatják őket, ott vannak a migránsok, a roma, illetve az utazó közösségek általában vagy korlátozott módon, vagy pedig egyáltalán nem, érnek hozzá, nem jutnak hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, mert szociális kirekesztettségben élnek, vagy szegények, stb. Az ECDC-ben egy akciótervet fogra, fog, készítettünk a rubeola és a kanyaró vonatkozásában, és főleg azt próbáljuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a csoportokat. El szeretném mondani azt, hogy ami a, a nehezen elérhető helyi lakossággal kapcsolatban működik, az gyakorlatilag működhet a migráns csoportokkal is, mert ez egyre inkább égető probléma lesz. Harmadsorban pedig a probléma a védőanyag ellátás. Pillanatilag Európában nagy a probléma, mert nem tudunk elegendő védőoltást adni a szamárköhögése ellen például. A tagállamok egy harmadában nehézségek jelentkeztek, ez több oknál fogva is így van, például a gyártási oldalon, mert és egyre nagyobb az igény is, nagyon sok ország új programot vezetett be, például a várandós nők az első néhány hónapban kapnak ilyen védőoltást, hogy védjék a magzatot. És ezért tényleg az a probléma, hogy nem lesz elég és ellenes védőoltás. Például a kilenc közül három legfőbb influenza védőoltást előállítóval is így van mit csinálunk a központban. Egy multidisziplináris megközelítést alkalmazzunk, ebben az évben az a cél, hogy a mostani tanácsi konklúziók alapján az immunizáció tekintetében olyan kommunikációs eszközöket alkalmazunk, amelyeket a habozó csoportokat meggyőzhetjük, a, a oltási programokat erősítjük, például a Velencei projekt révén koordinálunk EU szerte hálózatokat, oltási adatokat, és támogatjuk a tagállamokat kiszállásokkal, hogyha szükséges, hogy értékeljünk helyzeteket. Egészében tehát az a cél, hogy támogassuk, erősítsük a prevenció és kontroll erőfeszítéseket az EU-ban a betegségek ellen. Mit tehetünk EU szinten még? Azt várjuk, hogy egy új tanácsi konklúzió születék A 2011-es tanácsi konklúziók minden szava most is olyan érvényes, mint hogyha ma is 2011 volna EU szintekben. Például a nem, a, a nem kiszolgált lakosságcsoportok, az immunitási hézagok kezelésében EU cselekvésen szükség adatok, közlekészségügyi adatok alapján történő tagállami és EU szakpolitika létrehozására, EU iránymutatására van szüksége tekintetben robosztus monitoring adatokra van szükség, meg kell ragadnunk, hol vannak a hiányosságok, a hézagok az oltási tevékenységben, hogy el akarjuk érni azokat a célcsoportokat, amelyek révi habitabítató helyzet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én is köszönöm. Most előadót váltunk. WHO részéről Asztolini úr. Köszönöm, hogy meghívtak az Európai Parlamentben, ahol is az oltásokról fogok beszélni. Ez a legfontosabb, legköltséghatékonyabb, eredményesebb intervenció a közegészségügyben. Én most arról beszélek, hogy beszélek azokról a kérdésekről, amelyeket már érintett kollégám is. Olyan cselekvések, intervenciók, beavatkozások révén tudjuk a helyzetet javítani az Európai Unióban is, és más régiókban ezen belül. Tudják, jól tudjuk, hogy az oltás az egyik legeredményesebb közegészségügyi eszköz. Azt is tudjuk, hogy épp ezért az emberiség ezért tudott leküzdeni néhány évtizeddel előtt a legszörnyű betegségeket el tudtuk tüntetni a föld színéről, amelyek nemzetéken át írtották az emberiséget, a polió is közel áll a, a, a, ahhoz, hogy teljes vértékben kivezessük. A gyermekbénulás is gyakorlatilag ott tart, hogy majdnem megszűnt. Minden egyén joga az, hogy védelmet kapjon, a oltásokkal kiszűrhető betegségek ellen, nagyon költséghatékony mechanizmus ez egyben, és ha megnézzük a számokat, azt úgy becsüljük, hogy körülbelül 13 millió halált akadályozunk meg 2012-ben a, a WHO Európa, tehát a Szovjetunió volt országért is beleértve Európa területére. Az adatok mutatják, hogy eredményes, költséghatékonyság szempontból is, legfrissebb tanulmányokból származó az HPP oltás eredményeit mutatja az eredmény. Egy olyan becslés, amely 58 millió 12 éves kislány beoltása 179 országban megakadályozhatna 690 ezer méh nyak rák eseményt, és 420 ezer halálesetet akadályozhatnánk meg. Ez nagyon fontos becslés. Mindennek kb. 4 milliárd dollár volna az ára, és a, pusztán költséghatékonysági szinten elemezve is nagyon jól mutatja, mennyire fontos volna e vírus ellen fellépni így. Vannak bizonyos aggájaink azzal kapcsolatban, mennyire lefedett Európa oltás tekintetében. Nem látják az országokat ezen a dián, de mutatja a, a diagram, hogy nagy különbségek vannak Európában a kanyarú oltás ellen. Franciaország 67%, Ausztria, Ausztria 64%, ugyanakkor vannak országok, amelyek majdnem a 95-ös szín, színnél vannak, és Svédország vagy mások is érték ezt. Tehát van egyfajta hézag a tagállamok között, és ezt le kell küzdenünk. Aztán úgy azért is át kell lépnünk ezt, úgy, hogy, hogy legyőzzük bizonyos lakosságcsoportok, csoportok ellenállását. Hiszen annak ellenére, hogy a bizonyítékok mutatják, és a kollégám is beszélt erről, mennyire biztonságosak és eredményesek az oltások, mégis sokan ellenállnak. Mutatja a, a tanulmány hatása, mutatja az autizmus és a kanyarok közötti nem létező összefüggést. Mégis a kanyarú oltás lefedettségét csökkent némileg, aztán utána ment csak vissza. Nagyon sűrűs hatás ez, fel kell lépjünk ezek hatások ellen informálással, adatokkal, cselekvéssel. Az influenza oltások számát mutatja Olaszországban. 65 évesnél idősebbek körében. Kb. 75% van a cél. Látjuk, hogy 2009-től 10-ig a lefedettség 65-ről 49%-ra ment. Az utolsó szezonban pedig tavaly tovább csökkent mert rossz, olyan, olyan negatív hírek terjedtek el, tévhírek, hogy az influenza oltás halált okozott volna idősek, egyes idősek körében. Ez nem igazolható semmivel, mégis lábra kapott a hír. Tehát ezek a fiatalok és a körében is kihatása vannak az ilyen hírek. Több esetben történt ilyesmi. Ez a grafikon mutatja azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt évben történtek azon járványok és, és klaszterek összefüggését, melyek mutatják, hogy az egyik ügy az oltással megakadályozott betegségek a harcban, hogy nem lehet ezeket az örökké kiiktatni, csak folyamatos cselekvéssel lehet visszaszorítani a betegségeket. Tehát így egy oltás sikere nem kommunikációs siker, nem, hoz, nem jön le a, a címlapokon. Az emberek biztonságban tudják magukat, ám ez problémát is jelent ez, mert nem szentelnek elég figyelmet a közvélemény részéről. A szakpolitika készítők sem e, megfelelő információ kommunikációval kell ezen felépni. Például, hogy például éjek, kollégám már említett néhány kanyarú e, halmazt, klasztert, jelentősen csökkent az évek során. Hogyha kitör valami járvány, akkor azon az írnak az újságok, azonban ha nem, akkor soros semmi hír. Az, hogy folyamatosan csökken a betegség, visszaszorítjuk, erről nincs hír, ezt, erről, ezt nem megfelelően tálalják. Nem értesül róla a közvélemény. Említettük már azt is, hogy a kanyarú kiiktatását 2012-ben kinyilvánították, és a oltási, a cselekvési terv is megcélozza, ezt erről majd beszélek. Ezen a dián vörössel látják azt a területet, ahol a kanyarú járvány, ahol még mindig endemikus a betegség. Látjuk, hogy Európa középső részén, Oroszországban, Törökországban még jelen van, tehát fontos ügy ez még mindig. A WHO egy oltás listát javasol végrehajtásra. Nem minden ö, oltást vezettek be ezekben az európai országokban. Látják, hogy mely országban vezeték be a pneumokokkusz oltást, aztán a rotavírus elleni oltást és a HPV oltást. Nagyon heterogén a kép, tehát nagyon széttartó, tehát, hogyha az oltás lefedettséget bizonyos betegségekre más és más az egyes országokban, a vírus könnyen mozoghat, és ez növeli a kockázatot azokban az országban is, ahol bevezették az oltást, de nem teljes mértékben. Röviden, mert nincs idő, a WHO azt kéri, hogy fokozódjon az elkötelezettség az immunizáció mellett, az európai oltási cselekvési terv 2011-es elfogadása a tagállamok részéről nagyon fontos lépés volt. Ez egy jövőképet is felvázolt. Az, hogy a akik kikübözhető betegségek mentes Európai jön létre, maga szintű megfizethető, biztonságos oltás mindenki számára elérhető legyen most nem beszélek résztekről ezekben, de ez kifejezés nyert hat olyan célban, amelyek között van a fenntartható gyerekbérnulás mentes Európa, a ruban lenni fellépés, és más célokban is, mint például kötelezettségvállás minden ország részéről, hogy prioritásként kezelik az közegészségügyben az oltásokat. Az egyes célkítés, a másik az, hogy meg kell értessék az oltások fontosságát a lakossággal, ez pedig több cselekvést követel meg, hogy elérjük ezeket a célokat. Végül a cselekvési terv, mert minden tagállam jóvá hagyott az Európai Unióban, és a nagyobb WHO Európa régióban, ám fontos de mégsem köt, nem kötelezőek ezek a kötelezettségvállások politikailag, fontosak, de nem kötelezőek, és kitérnek a legfontosabb ügyekre, melyek között az szerepel, hogy hatékonyan szervezzék meg az oltásokat. Sok országban nincs elég kötelezési vállalás, nem elkötelezettek. Aztán vannak immunitási hézagok. A lefedettség révén kell minden országban elérni a célokat, amelyeket kitűztek. Aztán az, hogy az emberek eh, haboznak, elutasítják az oltást, ezt információ, tanácsadás révén lehet leküzdeni, és a, a, a sajtó segítséget igénybe kell venni. Nagyon fontos aspektus ez is, hogy a sajtó támogasson bennünket, vonjuk be őket ebbe a vitába, ezt cserébe. Az oltás nem új dolog, mégis meg kell értetni a célokat az emberekkel, azért, hogy ne ugorjanak azonnal a vészhírekre, a rémhírekre. Aztán eh, fontos, hogy integráljuk az, az oltási programokba az egészségügyi rendszeren belül rutinmaradmusokkal az embereket, és ez probléma egyes országokban, aztán nem mindenki fér hozzá, kisebbségi csoportok, migránsok az oltáshoz, holott így lehet csökkenteni a vírusok eh, körforgását, és a jelentéskészítés megfigyelésben is vannak hiányosságok. Ez is az információ jelentéskészítés témája szakaszik. Köszönöm. Thank you to you. And, uh, now... Köszönöm szépen. Akkor a bizottsággal folytatjuk. Adams úr, kérem, mondja el az önök álláspontját. And just to start that... Köszönöm a meghívást. Azzal kezdeném, hogy Andrew Kaitis biztosunk rendkívüli prioritásnak tartja a védőoltást, úgyhogy nagyon fontos kérdése számára. Kollégáim is említették, hogy rendkívül hatásos eszköz és költséghatékony is a védőoltás, ezen kívül minden szám azt támasztja alá, hogy nagyon fontos a potenciális védőoltó programok létrehozása. Azonban azt is hallottuk, hogy vannak bizony kihívások is, és ezek közül az egyik ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy a szakpiratikáknak a védőoltás programok kidolgozása, végrehajtása is a feladatai közé tartozik, és a pozitív immunizációról többet kell beszélni, és jobban el kell ezt magyarázni. Szeretném ebben a kontextusban hangsúlyozni azt, hogy a védőoltás tagállami kompetencia. A bizottság azonban támogatni tudja a tagállamokat ebből a szempontból, mégpedig események szervezésével, figyelemfelhívással, információcserével, tanulmányok finanszírozásával ebben a témában, és megfelelő információ szolgáltatásával az adott helyzetről. Természetesen az LCDC e munkája alapvetően fontos, hogy segítsen nekünk a tudományos tapasztalataival, útmutatásaival a tagállamok számára. Ezen kívül megbeszéljük a tagállamokkal a biztonsági kérdéseket, ahol is az egészséget feszélyeztető problémákról beszélünk. Például a gyermekbénulás volt egy ilyen eset, amikor a WHO felhívta a figyelmet arra, hogy ez nemzetközi szinten is milyen komoly probléma. Persze a tagállamoknak ilyenkor koordinálnia kell az intézkedéseket. Áprilisban is tárgyaltunk a tagállamokkal arról, hogy milyen hiányosságokat tapasztalatunk, tapasztalunk például a szamárköhögés védőoltás rendelkezésre állása terén. Aztán, ami a tanácsi ajánlások végrehajtását illeti, ez ugye az influenza esetében is előfordult. Előfordult, hogy sajnálatos módon nem minden tagállam ért el a célkitűzést. Nem elég az oltott személyek száma. Aztán a következő lépésként a javító célzatú elképzelésekről kell eszmét cserélni. A közelmúltban, áprilisban az érintettekkel együtt összeültünk, hogy megvitathassuk, hogy mi mit tehetünk, ők mit tehettek annak érdekében, hogy minél többen kapjanak védőoltást. Ezen szeminárium egyik legfőbb eredménye az volt, hogy a tagállamoknak el kell kötelezni magukat amellett, hogy minél több ember legyen beoltva, nemzeti kereteket kell meghatározni, felelősségi köröket, és állandó ö, oltóanyag szolgáltatást kell biztosítani. Az oltóanyag hatékonyságáról is tájékoztatni kell, és természetesen arról is, hogyha valamilyen hiányosságot tapasztalnak, vagy nem megfelelő a hatékonyság az oltóanyagnak. Aztán egy másik fontos terület, amit meg kell erősíteni, mind a politikusoknak, mind az egészségügyi szakembereknek, mert tényleg fontos, kulcsfontosságú szerepet játszanak, és természetesen a közvéleményt is tájékoztatni kell arról, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha beoltatják magukat. We face, we welcome very much... Tekintettel ezen kihívásokra, nagyon örülünk, hogy a tanács decemberben elfogadta ezeket a következtetéseket, ugyanis így mindig sikerül felhívni a figyelmet egy adott témára, illetve a konklúziók mindig arról szólnak, hogy erősebb legyen az együttműködés, és megfelelő programokat hozzunk létre. Például a bizottság és a tagállamok közös programokat kell, hogy kidolgozzanak, eszmecserét kell folytatniuk a legjobb gyakorlatról, illetve monitorozni kell az oltás alakulását. Erről is hallottunk nevezetesen, hogy sokszor nem tudunk arról, hogy egyes területeken mi a helyzet az oltása. Úgyhogy a tanácsi következtetések alapján pillanatnyilag ö, megpróbáljuk eldönteni, hogy hogy tudjuk megerősíteni erőfeszítéseinket, hogy támogassuk a tagállamokat, a, v, a WHO hogy tud segíteni nekünk. Ezen kívül a tagállamokat főleg arra ösztönözzük, hogy eszmecserét folytassanak, információt cseréljenek, adatokat, legjobb gyakorlatot, és monitorozzák a programokat. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt. Most meg parlamenti képviselő társamat kérdezem, van-e kérdésük? Kaltenbach asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem annyira kérdés ez, hanem köszönetet szeretnék inkább mondani, mert az elmúlt években a védőoltásokkal összefüggésben és a gyermekek oltásával összefüggésben számos rendezvényt szerveztünk az icdc e vel együttesen, vagy akár a WHO-val, vagy a bizottsággal együtt, és azt hiszem, hogy erről az oldalról valóban nagyon intenzív erőfeszítéseket tettünk ez a siker, amely gyakorlatilag saját magának árt. Itt az okok eh, azok, hogy az emberek már nem akarják magukat annyira beoltatni, és eh, e, mindez azért van, mert nem látják ezt, hogy ez miért eh, működik, hanem csak azt lehet látni, amikor nem működik valami a közlevéleményben. Most sajnos már ezt kezdjük látni. És a kérdésem az, hogy hogyan tudnánk mi képviselők az önök erőfeszítéseit támogatni. Van itt egy közös célunk, mégpedig az, hogy a védőoltások eszköze nem csupán életet és egészséget menthet, hanem amikor a gazdasági növekedésről, gazdasági sikerről beszélünk folyamatosan, akkor elég adatunk és anyagunk lehet a kezünkben, hogy igent mondjuk az adott oltásokra, illetve kifejezzük, hogy mit is jelent ez, hogyha az adott tagállamokban az átoltottság szintje megfelelő. Azt hiszem, hogy most a politika jobban érti ezeket a célokat, mint az egészségre gyakorolt általános hatást. Éppen ezért jó lenne, hogyha több anyagot kapnánk a többi oltás vonatkozásában is. Thank you very much, uh, Mr. Eckhout. Köszönöm szépen, Eckhout úr. Thank you, Mr. Chairman. And... Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a hosszú reklámozását a oltásnak. Vajon ki is a szponzora a reklámoknak merül fel a kérdés talán. Azon gondolkozom, hogy ez az erős nyomás gyakorlás az oltás mellett ugyan fontos, de vannak bírálatok, vannak agályok a közvélemény körében, és ezzel foglalkozni kell. És az a benyomásom, hogy ez pusztán úgymond oltás habozásnak nevezünk, és kampányolunk ellene, azt is jelenti, hogy nem veszük komolyan ezeket az agályokat. Persze, nagyon szép példákat soroltak fel, de vannak itt azért más aggályok is. Ezekkel hogyan foglalkozom? Például vannak olyan aggályok, mi szerint a kardaszil oltás nagy gondot jelent. Mit csinálunk? Mit tesznek? Annak érdekében, hogy alternatívákat is kidolgozzanak, hogy ne csak egy, egy ügyet erőltessünk, akkor azt mondjuk, hogy a közvélemény nem tudja az internet, nem tudja, hanem hogyan tudunk biztonságosabb alternatívákat kidolgozni? Nem hallom. Hogy például ebben az alumínium lenne ebben az oltóanyagban, amit ilyen, ilyen nem akarunk. Ilyen érvek miért nem hangzanak el? Aztán van még egy ügy, ami kicsit bosszant, zavar. Egyik hozzászóló sem beszélt a görögországi helyzetről, ahol azt látjuk, hogy a fertőző betegségek lábra kapnak jelen pillanatban. Ez is súlyos agály. Az kell legyen az ICDC e és más intézmények körében. Mit teszünk ez ellen? Hogyan garantáljuk, hogy a görögországi problémák, ne, a helyzet ne romoljon tovább? Csak azt mondjuk, hogy oltás, ösztönözni kell, ám ezek az ügyek is fontosak, hogy az ICDC e és más intézmények jelezzék, hogy a görögországi probléma és hasonló problémák kezelése sorulnak. Nem elég azt mondani, hogy több oltásra van szükség, differenciáltabb a kép. De Meszméker úr. Két rövid kérdés kém van. Azt mondják, hogy a, a egyes oltás, oltóanyagok termelésével van gond utalva. Ezekre, ezek, ezek nem tudom, hogy gazdasági problémák, gyakorlati problémák, milyen problémák? A második megjegyzésem beszéltek arról, hogy kitört több fertőző betegség a határokon kívül, Ukrajnát is jelezték. Én elég engem aggaszt a dolog. Többször is jártam ebben az országban, beszéltek a TBC-ről, a gyerekbénulásról, kanyaróról. Tény, hogy Ukrajnában az összeomlás szélén áll, vagy össze is omlott a, a közegészségügy. Úgyhogy ez jobban az ukrán embereket érinti, ám bennünket is. Kevesebb, mint három óra repülőút Brüsszelből Kiev és vissza. Kérdés, hogy mit teszünk ebben az ügyben? Thank you, Mr. Ja, viel. Röte úr, köszönöm azt hiszem, hogy világossá vált, hogy miért és hogyan kell ezt a rendezvényt megszerveznünk, hiszen vannak hiányosságok az oltási hálózatban, az EU-ban és az én országomban, Németországban is. Egyre inkább terjed a kétség az oltásokkal szemben, aztán itt mindenféle összeesküvés elméletek szószólói mondják, hogy nem kellene beoltatni a gyermekeket, tehát önök bemutatták, hogy milyen páciensek adodnak ezáltal. Hogyha 2013-ban itt ez az irányelv, amely az egészséget veszélyeztető határokon átnyúló esetekkel foglalkozott, akkor ez az irányelv mennyiben vezetett ahhoz, hogy a bizottság, és aztán az önök ügynöksége, ugyanakkor az EMA is jobb koordinációt valósított meg. Mit tettek ott, hogy jobban lépjünk fel ezen a területen? Ami az oltások témáját illeti, mondhatjuk, hogy persze ez a tagállamok ügye, azonban a WHO szempontjából, vagy akár az ügynökség szempontjából van-e lehetőség előrelépni ezen a területen, és ha igen, akkor hogyan néznének ki ezek a lépések, hogy ezt biztosítsuk ugye százalékszámokat hát hogyan lehetne javítani az oltottak körében, és az oltások általi védettséget. Hiszen itt rengeteget beszélünk, és szinte valamennyi frakció igent mond az antibiotikumok fogyasztásának csökkentésére, és itt lenne egy egészen egyszerű dolog, az oltások ügye, és ez nagyon nehezen megvalósítható ezt népszerűsíteni. Tehát várom az önök figyelmeztetését, és köszönöm a beszámolót, Keszvar úr. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Pedicini úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Három rövid kérdésem van. Nem azért vagyunk itt, hogy megítéljük a, a védőoltások hasznosságát. Sok adatoknak történelmi jelentősége volt az emberi élet megmentésében, a megelőzés, vagy bizonyos betegségek, mint például a B-hepatitis, a torokgyék, vagy a járvés gyermekbénulás megelőzésében, de nem értjük, hogy hogy lehet, hogy egyes védőoltások kötelezőek egyes országokban, máshol, csak ajánlottak. Az eltoltottság a világon ismert országonként és betegség típusonként lehetséges -e a betegség szám és az átoltottság közötti kapcsolatot megvilágítani olyan országokban, ahol nincsen kötelező védőoldás, védőoltás, olyan országokkal összevetni ezeket az adatokat, ahol az adatvédőoltások kötelezőek. Nem tudom, hogy mi történik olyan tagállamokban, ahol nem kötelezőek bizonyos védőoltások, de Olaszországban például négy kötelező védőoltás van a kisgyermekek részére. Ezeket két fakultatív oltással, mint a B hemofilia influenza elleni védőoltással együtt adják, és csak egységes oldat egy, egy oldatban nem áll ez rendelkezésre, és ez nagyon súlyosnak tűnik, mert a többféle vakcinával való egyidejű oltás az immunrendszert fenyegetheti és ez egy többletköltséget jelent a közösség számára. Ez több mint 140 millió euró lehet évente. A kérdésem, az egyes országok a közpénzek pazárlásának érzik ezt a jelenséget, az oltások ellenjavat javallatainak listája rendkívül hosszú, mellékhatások léphetnek fel, de nagyon alacsony arányszámban, mint a közhasználatú gyógyszerek esetében is. Ugyanakkor semmiféle közegészségügyi szervezet nem kötelezi a lakosságot a közhasználatú gyógyszerek bevételére, ellentétben a vakcinákkal. Tehát itt az ellenjavallatok esetében hogyan lehet azt elérni, hogy ezen kérdést megvilágosítsuk, mikor az a gyakran a gyógyszergyártók adják ki, illetve az ezzel kapcsolatos statisztikai adatokat. Oh. Köszönöm szépen, sok kérdés hangzott el. Azt hiszem, most már jöhetnek a válaszok. Köszönöm szépen az érdeklődést és a kérdéseket. Megpróbálok sorrendben válaszolni rájuk. Köszönöm azt a kérdést is, hogy hogyan segíthetne az Európai Parlament. Azt hiszem, hogy egyértelmű az oltóanyagok közégészségügyi értékének támogatása egyértelmű, de vannak olyan potenciális területek, például az oltóanyagok monitorozása, ahol konkrétabb segítséget is nyújthatnának. Ezen kívül, hogy a fontos kezdeményezések eljussanak a lakossághoz egyes országokban, támogassák őket. Ezek azok a területek, amelyek potenciális értékes segítséget jelenthetnek. Válaszolva a második kollega kérdéséhez. A nyitottság, átláthatóság rendkívül fontos. Boldogan visszajövök, és egy egész délután alatt elmondom, hogy Görögországban és máshol mit csinálunk, de ma arra kértek, hogy az oltanyagokról beszéljek, úgyhogy ezért tettem ezt, de nagyon szívesen beszélek máskor Görögországról, egyéb országokról, illetve problémáikról. A nyitottság, átláthatóság, amit alátámaszt a jó tudomány. Volt példa a rosszra is, amikor arról volt szó, hogy a oltanyagok összeköthetők az autizmussal. az alumínium. Szinte azóta van alumínium az oltanyagokban, amióta elkezdtük őket alkalmazni. Még bizonyítást nem nyert, hogy negatív hatása van. Azért fontos összetevő, mert javítja az oltanyag hatékonyságát. Itt megint csak nyitott, átlátható tudományos véleményre van szükség, ami bebizonyítja azt, hogy nem jelent ez kockázatot been a number of production, practical production issues. Egy csomó gyakorlati előállítási kérdés vetődött fel gyakorlati jellegű, illetve volt egy kérdés arról is, hogy hogyan tudunk előrelépni azon a téren, hogy megfelelően ellássuk a azokat a lakóságcsoportokat, akikhez nem jutnak el megfelelő mennyiségben az oltanyagok. Kommunikálni kell, ez egyértelmű. Példaként ott van Bulgária, ahol fantasztikus úttörő munkát végeztek, például a roma egészségügyi mediátorok tenén. Pozitív irányba mozdult el a helyzet, talán ezt lehetne reklámozni és követni más országokban is, mint gyakorlatot ö, vizsgálhatjuk, hogy milyen mértékben lefedett a lakosság ö, oltanyag szempontjából, és milyen szinten lehet a betegségek járványos jellegét leállítani. Ugye az influenzáról, a kanyaróról volt szó, erre vannak tudományos adatok ezek nem ilyen légből kapott számok, hanem igen, szilárd tudományos alapokon nyugvóak, hogy milyen mennyiségű oltott lakosság esetében beszéltünk arról, hogy nem terjed a járvány. vagy hogy lehet ezt elérni, ez majd más lápra tartozó történet. Volt egy megjegyzés arról, hogy hosszúak az ellenjavaslatról szóló listák az oltanyagok esetében. Nyilván ezt az eszmecserét is folytatni kell. Érdekes viszont, hogy bizonyos oltanyagok esetében az ellenjavallat az, hogy például aki tojás érzékeny, az ne kapjon ilyen oltanyagot. Érdekes tanulmányok bizonyították be, például, hogy nagyon sokan, akik tojás érzékenyek, viszont nem reagálnak negatívan az oltanyagokra. hát óvatosan közelítjük ezt a kérdést. Most ezek, ezeket a kérdéseket emeltem ki, remélem elég gyorsan válaszoltam. A kollégám nyilván folytatja. Köszönöm nagyon érdekes kérdéseket. Én is azzal kezdeném, azzal amelyet Kaldenbach asszony is érintett. Mit tehetünk itt a parlamentben? No, a parlament nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a politikákat monitoringozhatja, a végrehajtás párbeszédet folytathat a tagállamokkal, kontaktus teremthet velük. Fontos, hogy a hozzáférést, a rendelkezés állását az oltóanyagoknak biztosítsuk. A kérdések továbbra is láthatóak kell, hogy maradjanak, és ez a figyelem és a, a helyzet monitoringja segíthet abban, hogy megragadjuk a problémákat, amelyek felmerülhetnek, és amelyek az oltás eredményességét befolyásolhatják. Nem hiszem, hogy mi reklámoztuk magunkat, pusztán prezentációkat tartottunk, amelyek a kérdésekkel foglalkoztak tudományos szempontból, és csak erősítenem azt, amit kollégám mondott, az összes meglátásunkat és nyilatkozatunkat tudományos, jó tudományos adatokra alapozzuk, és az esetleges mellékhatások, híresztelések ügyében, ugye ezeket figyelembe kell venni, elemezni kell, de mihelyest az elemzés bebizonyítja, hogy nem tényszerűek, akkor el kell vetni őket. Nem lehet olyasmikről beszélni, amit több alkalommal tudományos tanulmányok révén bebizonyított, hogy nem helytálló például a mellékhatások szövődmények esetében az alumínium vagy a, vagy a, a higany példája is mutatja. Tehát ezeket a múltban értékeltük, és a független tudományos eredményt, a többféle gyógyszeripari cég nem tette bele a kezét ebbe, tehát független vizsgálatok bizonyítják, hogy nem bizonyítják tények ezeket a híreszteléseket, vagy feltételéseket, ha pedig így van, akkor hagyjuk őket, arra bátorítom mindenkit, a tudományos elményeket vizsgáljuk. Ha a tudomány bebizonyítja, hogy valami nincs, nem helytálló, és további, továbbra is azt kérjük, hogy vizsgálják tovább, hát nem tudjuk tovább, de ha vizsgálnak, vizsgálnak tovább, akkor az ördögi körbe keveri a dolgot, amiből mert kitörni aztán. Ami a többi kérdést illeti. Ukrajna kapcsolatos, meg a szomszédos országokkal kapcsolatos aggályok. Igen, szerintem is fontos gond ez, figyelemmel kell kísérni. A legjobb védelem az, hogyha a, a, a megelezhető betegségek esetében jó oltási lefedettséget érjünk el, hogy le, megvédjük az Európai Unió lakosságát is, és segítsük mondjuk az ukránokat abban, hogy magukat védjék súlyos válságban. Görögország tekintetében a WHO együttműködési programot indított Görögországgal, amit elmúlt négy évben hajtanak végre. Együttműködünk abban, hogy újra tervezzék az egészségügyi rendszert, megpróbálva növelni a lakosság lefedettségét, hozzáférés biztosítva a legszegényebbek számára is az oltáshoz. Nagyon súlyos probléma, ez nem egyszerű kezelni, de amennyire ismerem a projekteket, van haladás, amely, amely mérhető, fogható. Persze egy ország általános helyzete kihatása van erre az ágazatra, de haladunk. Ami pedig a lefedettséget és a, a transmissziót is illeti, még egyszer hangsúlyozni nem szeretném, tudjuk, mekkora lefedettség véd le egy, egy populációt, ez nem véletlenszerű adatok, adatok például az influenza oltásnál 75% a cél, azért, mert több tanulmány alapján mondható ez, egy más-más betegségnek 95%, másnál megint más. Vannak erről tanulmányok. Nem tudok olyan hatásokról, amelyek kapcsolódnának a többszörös oltások vagy kombinált oltások mellékhatásairól. Ez az agály nem megalapozott. Persze a költségek kapcsolatban lehet agály. Hát például egy, egy agyhártyulódás járvány kihatásai influenza szövődményként nehezen árazhatók be. Úgyhogy nézzük meg a költségoldalát, mind a két oldalát a költségeknek, amikor egy-egy helyzet értékelünk. Köszönöm, ennyire szorítkoznék. Köszönöm, nem tudom, a bizottság még ezt -e valamivel. Nagyon röviden, teljes mértékben támogatom, amit a kollega említett a képviselők szerepéről, mivel az oltás tagállami kompetencia, a tagállamoknak kell végrehajtaniuk, megszervezniük az oltást, és a képviselők szerepe rendkívül fontos saját hazájukban. A képviselők érdeklődését eh, az is bizonyítja, hogy nagyon sok írásos kérdéssel fordulnak hozzánk az oltással kapcsolatban. A közelmúltban például a közös eh, oltó eh, programokról kérdeztek, bár nem a mi kompetenciánk, mert tényleg tagállami hatáskör ez, és itt a képviselőknek van fontos szerepe azzal kapcsolatban, hogy ne veszük komolyan az állampolgárok megjegyzéseit, hát <laughs> ez persze nagyon fontos, de ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy itt arról van szó, hogy bizonyítékokon alapuljanak ezek a dolgok. Ezt a kollega úgy jellemezte, hogy jó tudományra van szükség. Tehát bizonyítékra van szükség. Görögország itt is fellépünk, van egy bizottságunk, amely, hogyha bármilyen probléma felmerül, ezzel foglalkozik. A közelmúltban konzultáltunk négy tagállammal, amelyeket leginkább érintenek a migrációs problémák, és az egészségbiztonsági bizottságban megvizsgáltuk például azokat az eszközöket, amelyeket össze lehetne kapcsolni. Nyilván itt más területekre is gondolok, nem föltétlenül csak az egészségügyre, hanem például a menekültügyi alapokra egy más főigazgatóságnál. Ami az oltóanyag hiányt illeti, most tárgyalunk erről a témáról, és a gyógyszerrészettel foglalkozó kollégáink az egészségügyi főigazgatóságnál próbálnak megbirkózni ezzel a kérdéssel természetesen tárgyalunk az iparággal is, hogy mi az oka ennek a hiánynak. Előállítási probléma, vagy pedig a normák okozzák ezt, amit a tagállamok állítanak fel. Úgyhogy ez is folyamatban van. Uh, Köszönöm. Ezzel zárhatjuk a napi rendi pont vitáját, ám az ülés lezárása előtt visszatérünk a 17-es pontra, mert nem elfelejtettem elmondani, hogy a koordinátorok ajánlásait körbeadtuk e-mailen, ha nem lesz ellenvetés, akkor jóvágyottnak tekintjük majd őket. Aztán még arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy a következő ülésünk június 22-én lesz, Deve Envi közmeghallgatás stratégiai fejlesztési célok címmel. Következő rendes ülésünk pedig 25-én lesz reggel Brüsszelben. Köszönöm! Ezzel zárjuk hosszú mai és tegnapi ülésünket. Köszönöm.